I'm sorry, we have to start because we have a very limited time, unfortunately. Hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát, mert nagyon kevés az időnk, sajnos fél ötkor le kell zárnunk az ülést. A 11-es napi rendről van szó amely a fogyasztói hitel irányelv végrehajtás, végrehajtásáról szól, 2008 48 EK, és az ECON a vélemény előadója, az imkonak nak készítünk vélemény a jelentéstevő pedig Teodor Stoloyan. Egy rövid bemutatót, bevezetőt tartanék a véleménytervezet kapcsán először is. Lechner úr a jelentéstevő, aki nem sokára elhagyja majd az Európai Parlamentet, de nincs új jelentéstevő, ezért nincs jelentéstervezet sem. Ebben a témában, tehát nincs jelentéstevőnk, ezért én készítem a jelentéstervezetet, Még két munka van folyamatban. A fogyasztói hitel irányelv 27-es cikke értelmében a bizottság öt évenként és első ízben 2013. május 12-én értékelést készít felülvizsgálatát ennek az irányelvnek, és ez azt jelenti, hogy a következő évben a bizottság esetleg javaslatokat fog benyújtani arra vonatkozóan, hogy hogyan változtassuk meg ezt az irányelvet. Az Európai Felügyelő Hatóságok Bizottsága egy középtávú stratégiát hozott létre, és ebben a stratégiában elemzést találunk a fogyasztóvédelem témájáról az ágazatok közi irányelvek kialakítása céljából, és ezt 2013 első fél évében kell megvalósítani. Amikor fogyasztói hitelekről beszélünk, akkor tulajdonképpen az eszközökhöz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről beszélünk, gondolok itt a nagy háztartási gépekre, mint a hűtőszekrények, vagy az elektronikus termékek, az energiamegtakarítás, a személyi hitel, eszközök, kreditkártyák és így tovább. Körülbelül 3500 euró a személyi, átlagos személyi hitel, a gépjárművek esetében pedig az átlagos fogyasztói hitel 12400 euró, A fogyasztói hitelekkel foglalkozó intézmények szerint körülbelül 1000 milliárd euró ennek a piacnak a volumene. Egy megvalósítási tanulmány készült az irányelv kapcsán. 14 tagállamban vizsgálták meg, hogy hogyan ültették át ezt az irányelvet a nemzeti jogszabályokba, és a következtetés az volt, hogy kielégítő az irányelv átültetése. Azonban vannak eltérések a tagállamok között. Először is, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb számunkra, a hatály kiterjesztését érinti ezt. Olyan termékekre is kiterjed bizonyos esetekben, amelyek eredetileg nem voltak benne az irányelvben, de bizonyos tagállamok úgy döntöttek, hogy ezeket a termékeket is a hatály alá veszik. A tulajdonjogok, e, jelzálók hitelek, illetve az ingatlan vagyontárgyakra vonatkoznak ezek. A hitel minimum értékét meghatározták, 200 euró ez, és a maximális limit pedig 75 ezer euró. Csak egyetlen egy olyan ország van, Ausztria, ahol utalás történik a fogyasztói hitelekre külföldi valutában, illetve utalnak a fogyasztóknak biztosított információkról is, a kockázatról pontosan. Tehát erre a kockázatra is utalnak. Nézzük, hogy mi szerepel a jelentés tervezetben, a véleménytervezetben. Figyelembe vettük azt, hogy a fogyasztói hitel irányelv a válság előtt született, és a külföldi valutában történő fogyasztói hitel egy valós veszélyt jelentett, például Magyarország, Románia és más országok számára, amely országok nagymértékben kiaknázták a külföldi valutában történő fogyasztói hiteleket. Az Európai Rendszerkockázati Tanács egy ajánlást tett, 2011. szeptemberében a külföldi valutában való hitelezésre vonatkozóan, és itt van egy javaslat. Az első az az, hogy a fogyasztóknak megfelelő információt kell szolgáltatni a kockázatokról, a külföldi valutában felvett hitelekről, a folyamat minden fázisában, a különböző szerződéses megállapodások esetében, hitelmegállapodások esetében ez kötelező érvényű és megfelel az Európai Rendszerkockázati Tanács ajánlásainak. A második pont a külföldi valuta hiteleket csak olyan fogyasztóknak lehet ajánlani, akik bizonyítják, hogy meg tudják fizetni ezeket a hiteleket. Ahogyan elmondtam, egyetlen egy olyan ország van, csak, amely nemzeti jogszabályába belevette az erre vonatkozó utalást, tehát a kockázatra utal a jogszabályában. A harmadik ajánlás a fogyasztói hitelek lejáratára vonatkozik. Ez nem lehet hosszabb, mint öt esztendő. Hiszen van, voltak olyan fogyasztói hitelek, amelyeket 7-8 évre adtak ki. Ez most már nem lehetséges. A negyedik ajánlás az, hogy a A fogyasztói hiteleket nem lehet jelzálog ellenében fölvenni, ez egykeresetű családok esetében. Miről is van szó? jó pár országban, különösen a volt szocialista országokban, ahol a lakosságnak nem volt a, nem voltak tapasztalatai a pénzügy területén, és jelzálogot vettek föl, ez pedig azt jelenti, hogy most utcára kerültek családok, mert a bankok értékesítik az otthonaikat. És az utolsó ajánlás a fogyasztónak jogában áll, hogy különböző szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások, illetve különböző szolgáltatók között válasszon, gondolok itt a biztosításra, tehát kiegészítő biztosításra, hiszen sokszor a hiteleket ezzel kapcsolják össze. Ezzel be is fejezném a bevezetőt, és az árnyékjelentéstevőknek adom meg a szót. Először is Thank you. And, uh, Swinburne asszonynak. You've done Köszönöm. Köszönjük a munkáját, még akkor is, ha be kellett ugrania. Méghozzá úgy, hogy a főjelentés nem volt elérhető ön számára. Támogatom Önt a valuta kérdést illetően a saját országomban. Gyakori probléma, hogy az embereknek van egy második otthon egy másik tagállamban, és gyakran a bankok azt tanácsolják, hogy ne vegyenek ott fel kölcsönt, mert nagy a kockázat. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés, amit fölvetett. Úgyhogy azt hiszem, hogy volt egy-két megjegyzése, amit nagyon is támogatunk. Ami az egységes piacot illeti, a szolgáltatásokat nem szabadna biztosítási termékekhez kötni. Tehát ez nagyon is elfogadható. Hálás vagyok, hogy a hármas ponttal kapcsolatban magyarázatot adott, hiszen nem értettem az öt éves kikötés, nem tudtam elképzelni olyan terméket, amelyre több mint öt éves hitelt vettek volna föl. Egyébként talán megvizsgálhatnánk, hogy mik ezek a termékek, illetve hogy mi történik akkor, hogyha öt évet meghaladó hitelt vettek föl, mik lennének az alternatívák. A négyes pont. Azt se értettem. Nagyon sok esetben azok a családok, akik több rövidtávú hitelt vesznek fel, például az én választókörzetemben nagyon sok olyan ember van, akinek egy keresete van a háztartásban. Hogyha rövid távú kölcsönt nem vehet fel, úgy, hogy a garancia az az otthonunk, akkor nem jelenti azt, hogy <clears throat> akkor csak olyan hiteleket vehetnek már föl, amelyet a nagy kockázatú hitelintézetek ajánlanak, például az Egyesült Királyságban. Én nagyon remélem, hogy az, hogy nem használhatják a házukat, mint garanciát, az remélem, hogy nem kényszeríti őket arra, hogy hát, hogy is mondjam, kevésbé jó hírű hitelintézethez kényszerülnek és remélem, hogy nem kényszerülnek rá, hogy rövid távon nem kell ilyen megoldáshoz folyamodniuk. A párbeszédben aztán ezt tisztázhatjuk, és hogy hogyan működik ez a különböző tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm. yhteisesti. Erityisesti kiitän esityksen osasta. Köszönöm szépen, minden mindenképpen egyetértek önnel, különösen abban a kérdésben, hogy jobban kell tájékoztatni a felhasználót a lehetséges kockázatokról. Vannak úgynevezett gyors hitelek, és az én a Finországban gyakran egy olyan hitelforma, aminek nem értik a kockázatait a felhasználók. Egyébként nem tudok semmi negatívat mondani. Köszönöm. at least, uh, I... Elnök, sajnos nem kaptam tolmácsolást, a tolmácsok szeretnék tájékoztatni a hallgatókat, hogy technikai probléma merült fel az egyik csatornával. Akkor megismétlem angolul. Tehát azt hiszem, hogy nagyon pozitív ez a dokumentum, és teljes mértékben támogatom. Különösen az első pontot, mi szerint tájékoztatnunk kell a felhasználókat, a fogyasztókat a hitelek kockázatairól, nagyon sok fiatalnak, különösen Finországban nagyon rossz tapasztalatai vannak a rövid távú kölcsönökkel, és gyakran túlköltekezték magukat. Úgyhogy nem tudok semmi negatívet mondani erről, a dokumentumról támogatom. Elnök, köszönöm szépen! Gigold úr, aztán Schmidt úr, tessék. Okay, uh, Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, hogy beszélhetek az de előtt ezt igazán nagyra értékelem. Csak néhány megjegyzés. Köszönöm a tervezetét. Tudunk, fogunk néhány módosítót benyújtani hozzá, hogy kiegészítsük. Jelen pillanatban egy speciális irányelvről, a jelzálogokról tárgyalunk. Számomra nincs nagyon sok értelme, hogy ezt két külön irányelvbe fektessük le, ez csak fölöslegesen megsokszorozza az irányelvek számát. A két ügyre egy irányelv, a különbségeket figyelembe vevő irányelv elég lenne. Így is úgy is lesz a két irányelv között átfedés. Szerintem csökkenthetnénk a bürokráciát azáltal, hogy az egyik irányelvtől megszabadulunk középtávon. Miért van kettő? Ez az egyik kérdés. Bár sok definíciót egész egyszerűen csak átmásoltak az egyikből a másikba. A másik, Problémásnak látjuk azt, hogy az éves százalékos arányát a költségeknek a fogyasztói irányelvben hogyan számolják ki. Különösen akkor, amikor külföldi valutában vették fel a hitelt, és az átváltási ráták is változnak. A változó kamatok bizonyos esetben relatív stabilitáshoz vezetnek, ahol túlságosan sok hitelt vesznek fel a fogyasztók, majd elkezdenek ingadozni az árfolyamok, és akkor bajba kerülnek. Ezért támogatnánk azt, hogy figyelembe vegyük azt a javaslatot, mely szerint a fogyasztókat tájékoztatni kell. És abszolút számokat kell a havi törlesztő részletekről megadni nekik. Hogy például egy konkrét szerződésnek milyen következményei lehetnek, ezt számszerűsítve is lássák. Várok, amíg abba marad a zaj. Elnök, kérem, ha-hó! Egymás után beszéljünk tehát. Nos, tehát a fogyasztók helyzetét javítani tudnánk azáltal, hogy meghatároznánk konkrétan a havi törlesztő részletek összegét. Lenne egy minimum és egy maximum szám, ami mondjuk egy konkrét szerződésben előfordulhatna, és a maximális szám az felső határ kell, hogy legyen. Így teljesen átlátható lesz a fogyasztó számára, hogy mi lesz az a maximális havi törlesztő részlete. Még a szerződés, kötés szabadsága megmaradna ettől, de teljes mértékben átlátható lenne, és a fogyasztó számára nagyon komoly gyakorlati előnyökkel járna ez egy konkrét szerződés esetében, és szerintünk ez nagyon jó előrelépés lenne. Nos tehát, ahogy az átlag törlesztési rátát kiszámoljuk, azt lehetne változtatni, utána a törlesztő részleteket számokban meghatározni egy tól-ig összeggel, és az ig összeg ebből egy felső határ lenne. Így a hitelfelvevők dönthetnek arról, hogy milyen maximális törlesztő részletet képesek vállalni mondjuk a kamatok vára, változékonyságának következtében. Schmidt úr, köszönöm szépen! Lebaker úr véleményét olvasom fel. Köszöni, hogy a véleményt ön megfogalmazta, ismeri a problémát. Az egyetlen vonatkozó dokumentum, ami rendelkezésünkre áll, az az A politikai csoport tanulmánya 2012 elejéről. Nem lehet, hogy érdemes lenne a véleményben utalni azokra az aspektusokra, amelyet ez a tanulmány is érint? Ez a tanulmány főleg az IMCO számára érdekes, de mi is használhatjuk néhány észrevételét. Sőt, tovább ösztönözhetnénk a végrehajtással kapcsolatos kutatásokat, illetve a CCD végrehajtásának következményeit. Szeretne még pár dolgokra választ kapni. Az egyik. Mi a CCTD végrehajtásának a költsége? Ez a fogyasztók számára költségnövekedés jelentett-e? És a CECCI, Standard Európai fogyasztói kölcsönlap, ez tájékoztató jellegű dokumentum, és ez segítette eddig a fogyasztóknak. A véleménytervezete kapcsolatban aki úrnak van néhány aggája. A jelentéstevő azt javasolja, hogy öt évnél hosszabb távra ne lehessen fogyasztói hitelt felvenni. Szerinte ez elfogadhatatlan, mert ez a fogyasztó és a hitelt nyújtó intézmény megállapodásán kell, hogy nyugodjon. Ha lerövidítjük, akkor csak a gazdagok számára lesz lehetőség a fogyasztói hitel felvételére, mert nagyon magas lesz a havi törlesztő részlet. A 75 ezres fogyasztói hitelt például 5 év alatt visszafizetni teljesen képtelenség. Az ötödik bekezdés az adó, illetve a hitel nyújtója előre kell, hogy tudja, hogy hogyan lehet a, a hitel felvevőnek a hitel képességét megítélni. Ez lehetetlenség. Aztán az, hogy a háza a hitelfelvevőnek legyen a garancia, ez elfogadhatatlan a vélemény fogalmazója szerint, de ez diszkriminálja az egy fizetésből élő családokat, és ráadásul most egyre több egy felnőtt, egy szülőből álló család van, és ő ellenük diszkriminálunk ezzel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Discussion and, uh... Deadline for amendments, I will, I will make... Nézzük, lejárt az időnk, ami a módosítók határidejét illeti. Április 12-e a határidő, a módosítók megvitatása május 7-e. Tehát április 12-e a módosítók beadásának határideje, és egy-két megjegyzéssel élnék. K. asszony Egyetértek önnel a negyedik ajánlásban rejlő veszélyeket, amely az egyfizetésből élő családokra vonatkozik. Nos, igazából érdekesnek láttam azt, illetve megdöbbentett, hogy családok utcára kerültek, És ugye ez döbbenetes dolog, ezért készen állok arra, hogy beszéljünk erről a problémáról. Ami a lejáratot illeti, Schmidt úr, igen, erről vitázhatunk. Van némi ajánlás a tanulmányban, ezt bevehetjük a jelentésbe, átvehetjük ennek egy részét. Hogyha nincs jelentés tervezet, akkor a véleménybe ezt betehetjük. Goldúrral is egyetértek. Arra vonatkozóan, hogy a kamatlábat hogyan számoljuk ki. Az Európai Bizottságnak feladata az, hogy erről tanulmányt készítsen. Sajnos az Európai Bizottság csak a következő évben fogja ezt megtenni. K. asszony. Igen, a kis frakcióként nagyon nagy munka hárul ránk, kicsit gyors a tempó, nem lehetne módosítók határidejét egy kicsit kitolni, hiszen még nincs is meg a fő, az illetékes bizottság jelentése. Az elnök mikrofon nélkül válaszol. Okay, now it's a break until 5 o'clock p.m. 5 órakor folytatjuk az ülésünket, addig pedig felfüggesztem az ülést. Köszönöm.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 Um, quiet please, quiet please. Csendet kérek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdésük lesz, úgyhogy minél hamarabb elkezdjük, annál jobb. Mindenkit üdvözlök. Van néhány formális feladatom, mégpedig, hogy fogadjuk el a napi rendet. Nem hiszem, hogy van öm, kifogás, az asszonyoknak nincs bejelentése, úgyhogy következhet a trojkával folytatott eszmecsere az ECON és foglalkoztatási szakbizottságok részvételével társelnökként vezetjük ezt, én az ECON részéről, és Pervas Berez a foglalkoztatási szakbizottság részéről. Olli Rént üdvözlöm, az Európai Bizottság alelnökét, valamint a gazdaság és monetáris ügyekért felelős biztost, Jörg Asmussen az LKB Executive Boardjának tagját, valamint Paul thompson az IMF európai osztályának igazgató helyettesét, aki az IMF görögországi missziójáért felelős tisztviselő. Elképzelhető, hogy az Európai Unióról negatív jövőképet fog kialakítani valami, de nem ez volt a trojkának a célja. Ezért megragadtuk ezt a lehetőséget, hogy meghívjuk a trojkát nyilvános eszmecserére a két szakbizottság tagjaival, amely remélhetőleg hozzá fog járulni ahhoz, hogy a közvélemény tisztában lesz és megérti, a kiigazítási programok fő céljait Görögország részére, illetve ennek a lehetséges következményeit. Így a trojka demokratikus legitimitását szeretnénk növelni. Nagyon rövid az időnk, úgyhogy minden felszólalónkat, minden előadónkat kérném, hogy 10 percig beszéljenek csak, és utána nagyon szigorúak leszek, leszünk a képviselőkkel a kérdések-válaszok alatt is, Először Olli Rén kap szót. Köszönöm szépen, Sharon. Kedves Pármans, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk. Rögtön üdvözlöm a politikai frakciókat, akiknek a kérdéseire közös írott válaszainkat elküldtük Jörg Rasmussennel együtt. Úgyhogy bevezető szavaimat ennek köszönhető és relatíve rövidre foghatom. A görög válság óriási kihívást jelent a görög társadalom és az Európai Unió számára is. Több évnyi felelőtlen politikának a következménye ez, az európai szolidaritásnak köszönhetően azonban sikerült a szociális katasztrófát, a legrosszabbat elkerülni. De világos az, hogy továbbra is nehéz a helyzet Görögországban, különösen a legsérülékenyebb társadalmi rétegek számára. Az Európai Bizottság munkája, illetve az egész trojkának a munkája arra összpontosít, hogy támogassuk Görögországot, hogy újra kiegyensúlyozza és ástruktúrálja gazdaságát, és javítsa a foglalkoztatás és a növekedés középtávú lehetőségeit. Hadd hangsúlyozom azt, hogy foglalkoztatás és növekedés, mert ez a két fő célja a gazdasági reformprogramnak Görögországban. A jelentős egyensúlytalanságok után a szükséges kiigazítások időbe fognak telni. De nem szabad, hogy illúzióink legyenek az a tényel kapcsolatban, hogy sem növekedés, sem új munkahelyek nem fognak születni a gazdasági egyensúlytalanságok kiigazítása nélkül. Hadd emlékeztessek arra, hogy hol kezdtük, és miért is vagyunk itt. Nem tartanánk itt ma ezt a meghallgatást, hogyha az egymást követő kormányok politikái Görögországban nem lehettek volna fenntarthatatlanok, és nem vezettek volna fenntarthatatlan makroökonomiai egyensúlytalanságokhoz, adóügyi és költségvetési hiányhoz. 2008-ban 18%-a a GDP-nek volt a költségvetési deficit. 2009-ben az a deficit 16 százalékos volt a GDP arányában. Ennek következtében Görögország és az egész euró övezet katasztrófa szélére sodródott. Ez a tény, és az, és a rendezetlen csőd oda vezetett, hogy muszáj volt belépni, az IMF ezért lépett is 2010-ben. Azóta Görögország kérésére az Európai Bizottság, az EKB és az IMF együtt egy trojkaként támogatást nyújtott Görögországnak, hogy fenntarthatóvá tegye gazdaságát. Az IMF-fel, az euróvezeti tagállamokkal együtt 260 milliárd euró kötelezettséget vállaltak, hogy Görögország finanszírozzuk, a magánszektorból még 100 milliárd eurót különítettek el, így a beruházás nominális értéke 55,3% csökkent. csökkent. A Görögország finanszírozási programnak köszönhetően 160%-ról 116%-ra sikerült 2000 a 20-as előrejelzések alapján csökkenteni a deficitet. Ezt a pénzt nagyon jól kell felhasználni. Ez a meg példátlan pénzügyi szolidaritás azt mutatja, hogy erős politikai kötelezettségvállalás mutatkozott az euróövezet kormányai részétől, hogy az eszközöket és az időt megadják Görögországnak, hogy a károkat kigazítsák és gazdasági problémáikat begyógyítsák. Nem helyes a problémákért, Görögország problémáiért azokat hibáztatni, akik azután érkeztek Görögország segítségére, hogy a kár már megtörtént. Tisztelt képviselők, fel kell ismernünk azt, hogy Görögország halad. Az Európai Bizottság nyilvánosan elismerte azt, hogy Görögország jelentős fiskális kiigazításokkal élt rendkívül nehéz körülmények között. Ezt elismertük, ezen erőfeszítések elismeréseképp tartotta fenn a Trojka a Görögország támogatását annak ellenére, hogy a 2010-es és 2011-es fiskális célokat nem sikerült teljes mértékben elérni. Ezen erőfeszítések elismeréseképp történt az is, hogy az eurózóna tagállamai úgy döntöttek, hogy időben és mértékben is kiterjesztik a Görögországnak nyújtandó pénzügyi támogatást. Vannak még ö, kihívások, a jelenlegi reformfolyamatok üteme, illetve a kiigazítások üteme nem teszi még fenntarthatóvá a közfinanszírozást Görögországban, és a versenyképességi szakadékot sem zárja be. Ezért további erőfeszítésekre van szükség. A Task Force, amely Görögországgal foglalkozik, egy olyan erőforrás, tanácssal rendelkezik, amelyet az Európai Bizottság a görög hatóságok rendelkezésére bocsát, hogy modern és prosperáló Görögországot építhessenek. Ez a munkacsoport technikai segítséget is nyújt az Európai Uniós közszolgálatok részéről, hogy segítsenek Görögországban a szükséges reformok végrehajtásában, hogy egészséges felépülés történhessen. Ennek következtében remélhetőleg jobb közszolgáltatásokat fognak élvezni a görög állampolgárok, hatékony és igazságos adórendszert, és jobb beruházási és üzleti környezet fog kialakulni, ami a növekedés megindulásához vezethet. A programnak az is a célja, hogy szociális szempontból igazságos legyen. A nyugdíjcsökkentéseket például a legmagasabb nyugdíjak csökkentésével értük el, miközben védtük az alacsonyabb nyugdíjakat. Az egészségügyi csökkentéseket úgy próbáltuk elérni, hogy az átlag emberek számára az alapszolgáltatásokat továbbra is nyújt, nyújtani tudják. Az adórendszer progresszív, az adóelkerülés elleni küzdelem kritikus fontosságú. Nem csak az adóbevételek miatt, hanem azért is, hogy a szociális igazságosság és a program elfogadhatósága megvalósuljon. Tisztelt képviselők! Görögország elkötelezett a gazdasági reform programja végrehajtása irányába, és meg kell, hogy kapja azt a lehetőséget, hogy végre is hajtsa ezt. Görögország számára az első program, illetve számunkra is fontos tanulsággal szolgál. Két ahilles sarka is volt, az egyik a gyenge administratív kapacitás a görög közigazgatásban nem volt eléggé élénk ugyanis az ő fellépésük. A másik pedig a szükséges politikai egység hiánya. Ez szükséges ahhoz, hogy a nagy kihívást jelentő reformoknak megfelelő támogatottsága legyen. A második hullámban most minden lehetséges támogatást megnyújtunk, vagy nyújtunk a görög közigazgatásnak, hogy az adminisztratív kapacitását meg tudja erősíteni. A politikai egység hiánya azonban, bár az utóbbi időben javult a helyzet ezen a téren, csak a görög társadalom, a görög állampolgárok tudják igazából megoldani ezt a problémát. Hölgyeim és uraim, még egy utolsó szó. A program arról, hogy ki vállalja fel a felelősséget a programért. Görögország számára és Görögország által birtokolt ez a program. A trojka segített abban, hogy kialakítsa, megtervezze, és a hitelnyújtók által azt a feladatot kapta a trojka, hogy az euróvezeti és IMF tagállamok ezeknek az adófizetői részére kövessék nyomon a programokat, hogy azok, akik finanszírozzák a görög államot, tudják, hogy a lehető legtöbbet kapják a pénzükért. Más szóval az EU-IMF trojka tud segítséget nyújtani, támogatni, de végül is a görögöknek maguknak kell cselekedni. Neki kell megreformálni az országukat, és ők viselik ezekért a reformokért a felelősséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt is, hogy betartotta az időkereteket. Most pedig lépjünk tovább, Jörg Asmussennek adom meg a szót. A fotósokat pedig arra kérem, hogy ne álljanak a képviselők elé, mert szeretnénk látni azt, aki éppen beszél, tehát ha lehetséges, akkor próbáljanak egy kicsit oldalra húzódni, így nem kényszerülök arra, hogy kiküldjem önöket. Jörg. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt képviselő uraim és hölgyeim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek kollégám és barátaim, kollégáim és barátaim mellett, Oli és Paul mellett. Azt hiszem, hogy a görög gazdasági kiigazítás és ennek társadalmi hatásai nagyon fájdalmasak, és ehhez nem fér kétség. A kérdés az, hogy Görögország hogy jutott ebbe a helyzetbe, és milyen alternatívák vannak. A kigazítás legfőbb hatása a makrogazdasági egyensúlytalanságokban rejlik, ezek évek során fölhalmozódtak Görögországban, nem megfelelő gazdasági és fiskális politikát folytattak, és hiányoztak a strukturális reformok. Ezek a politikák alásták a föntarthatóságát a közhiteleknek, és egy súlyos hiátust hoztak rétre. Nem a kiigazítási program okozza a jelenlegi GDP hanyatlást a jelenlegi gazdasági helyzet elkerülhetetlen kiigazítása az előző helyzetnek, ami 2009-re alakult ki. Van-e alternatíva? Van-e alternatívája a jelenlegi kiigazítási programnak? Nos, úgy gondoljuk, hogy nem segítünk Görögországnak a hamis kilátások kialakításával. Görögországnak nem lehetnének súlyosabb korlátai, pénzügyi korlátai, mint most, elveszítette a piacra való bejutást, hozzáférést és a támogatást. És egyetlen egy módon lehet előrelépni a fiskális fenntarthatóság és versenyképesség létrehozása az egyetlen út, és ez fogja a növekedést kialakítani. Ehhez azonban kitartásra van szükség a fiskális konszolidáció területén, illetve strukturális reformokat kell megvalósítani, valamint a görög banki ágazat hiányossága, gyengeségeit kell orvosolni. A görög kormány erőfeszítéseket tett, illetve a görög nép is, és ezek az erőfeszítések jelentősek voltak, azonban még mindig hosszú az út. Nem titok az, hogy ez a program nagy megvalósítási kockázatokat tartalmaz. A hitelcsere műveletek sikeresek voltak, és a finanszírozást fellendítettük, és ez javította a fenntarthatóságot. A hit, az adó eladósodottság a 116%-át teszi ki a GDP-nek 2020-ra, ez a célunk, és ez megvalósítható is, akkor, hogyha Görögország teljes mértékben megvalósítja ezt a programot, hiszen a, a a, a strukturális reformok hogyha nem megfelelően zajlanak le, akkor gyengébb lesz a gazdasági növekedés, és a fenntarthatóság sem valósul meg. Most pedig nagyon röviden a program három részére szeretnék kitérni. Az egyik a fiskális kigazítás, a másik a versenyképesség, illetve a harmadik a pénzügyi ágazati kérdések. Ami a kigazítást illeti, a görög hatóság, illetve a görög nép megérdemli azt, hogy elismerjük a fiskális kigazítási eredményeiket az elmúlt két esztendőben. A recesszió ellenére a kormány deficitet mintegy 6,5%-kal lehetett csökkenteni 2009 óta, ez azonban 16-ról 9%-ra történő csökkenést jelent. A kormány még mindig túlságosan nagy mértékű, túlságosan nagy a és Görögország nem tudja megfelelően behajtani a fiskális bevételeket. A kiigazítás visszhangja vegyes volt. Egyrészt nagyon fontos reformok indultak útjára, a magas szintű fizetésekkel próbáltak megbírkozni, illetve nem fenntartható nyugdíjrendszerrel, más, másrészt azonban a fiskális kiigazítás eddig csak egy emelt adó rátára épült illetve a kiadások csökkentésére. A megfelelő programhoz nehéz struktúrális reformokra van szükség. A hatalmas fiskális szakadék bezárására 2013-14-re a GDP 5,5%-ára vettük ki cél, vettük, tűztük ki célul, és ez lesz a lakmusztesztje az egész programnak. Hogy a kormány ezeket a nehéz fiskális reformokat létre tudják-e hozni, és meg tudják-e valósítani, különben a célkitűzések eh, kudarcba dőlnek. Arra kérem a politikai osztályt Görögországban, hogy vigyék véghez ezeket a reformokat, különben a strukturális reformok kritikus tömege nem fog eh, megvalósulni, és, és így a fiskális szakadékot nem lehet áthidalni. Oli beszélt arról is, hogy hogyan lehet meggyőződni arról, hogy a gazdasági kiigazítási teher egyenlően és igazságosan oszlik meg. Ennek a legfontosabb módszere az adó adminisztratív reformokban rejlik. Eddig az eredmények csalódást okoztak, nagyon gyakran azt látjuk, hogy a gazdag görögök még mindig nem járulnak hozzá megfelelő mértékben a reformokhoz, elsősorban az adóelkerülés miatt. Tehát az adóbevételeket kell növelni, és az adóelkerüléssel felvenni a harcot, ez létfontosságú nem csak a bevételek növekedése szempontjából, hanem azért is, hogy a kigazítási program társadalmi szempontból elfogadható legyen. Másrészt a versenyképességről szeretnék beszélni. Ezen a területen történtek fejlemények a program során, azonban még mindig sokat teendőnk, még vannak hiányosságok Görögországban, a versenyképességi hiátus még mindig jelentős. És ez nagyon jól látszik, a munkaerőpiaci, illetve más struktúrális reformok megvalósításában. Ezt a szakadékot át kell hidelni úgy, hogy bennmaradnak az eurózónában, ehhez azonban leértékelésre van szükség, belső leértékelésre, hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet megfordítani a munkanélküliség növekedését. A minimumfizetések csökkentése a magánágazatban ennek ez egyik eleme, a belső leértékelést fel kell gyorsítani az eurozónán belül. Lehet, hogy ezek nem népszerű lépések, azonban nem lehet ezt megkerülni, hogyha megfelelő versenyképességet, illetve foglalkoztatási növekedést akarunk megvalósítani. Nem ez az egyetlen terület, ahol határozott lépésekre van szükség. A munkaerő reformokat, a termékek, illetve a szolgáltatások piacának liberalizációja kell, hogy kiegészítse nagyon sok területen. Politikai akaratra van szükség, enélkül a különböző érdekek ellenállását nem lehet megtörni. Harmadik gondolat a bank újratőkésítése. Görögországnak mindenképpen foglalkoznia kell a banki ágazat helyzetével, a hitelcsere ügyletek eredményeképpen nem megfelelő a tőkésítés Görögországban, és fontos az újratőkésítés, hiszen a bankok nem tudnak tőkét létrehozni a piacon, és ezért a pénzügyi stabilitási alap segítségét kell igénybe venni. Nagyon fontos az, hogy a 25 milliárd euró, amely az első tétel az IMF részéről, pontosan erre a területre irányul, és tőkét injektál a görög bankokba. 50 milliárd euró a bankok újratőkésítés, illetve a bankmentésre szánt összeg. Ez a folyamat viszont a tőke injekcióval nagymértékben föllendül. És végül is egy utolsó üzenetként a reményt szeretném felvillantani, igen, nagyon keserű a gyógyszer, keserű a pirula, azonban a beteg föl fog gyógyulni, hogyha követi az előírt kezelést. Fiskális kiigazítás, versenyképességi kiigazítás, ezekre van szükség. Meg kell mutatni, hogy ez nem egy elvesztett csata, azonban előfeltétel a politikai szerepvállalás nem a trojka érdekében hajt végre reformokat Görögország, nem az eurozónának tesz se szívességet, azért végzik ezt a kiigazítási folyamatot, hogy a saját értekeiket szolgálják. Ezért föl kell vállalniuk ezt a programot, és ebben rejlik a siker kulcsa. And finally... Köszönöm szépen. Most pedig Paul Thompson a szó. Tessék. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt tagok. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy a Trojka munkájáról beszélhetek Görögországban. Egy rövid megjegyzésem van az első programmal kapcsolatban. Mivel bizonyos területeken nagy eredményeket értünk el. Görögországban és Görögországon kívül is egyre inkább figyelemen kívül hagyják, hogy nagyon nagy lépést tett előre Görögország. Sokat tettünk annak érdekében, hogy az államháztartás helyrehozzuk, az 50%-os hiányról 9%-osra csökkentettük. Nagyon fontos, hogy két év alatt értük ezt el és különösen akkor, amikor a gazdaság amúgy is 10%-kal zsugorodott. Nagyon nehéz intézkedéseket tettünk, nagyon nagy áldozatokra volt szükség a görög állampolgárok részéről. Görögország messze jutott, de még messze kell jutnia. De sokat értek el az első programban. A második programról, az újról hagy szóljak néhány szót. Nem értek egyet azokkal, akik azt gondolják, hogy ez csak megszorítási program. Nem, ez munkahelyteremtés is, de először is a fiskális részről hagyszoljak egy szót. Majdnem a GDP 10%-át éri el a deficit. Görögországnak nem fenntartható a fiskális politikája. Egyetlen ország sem érhet el fenntartható fiskális politikát, ilyen deficit aránya. Ezért aztán a kiadások csökkentése, a bevitelek növelése, az a gazdasági politika alapja kell, hogy legyen. Egyetértünk azokkal, akik azt mondják, hogy az adókat már nem lehet növelni, és a nyugdíjakat sem lehet már csökkenteni. Rasmussen úr is mondta, Görögországnak strukturális fiskális reformokra van szüksége. A bevételeknél ez azt jelenti, hogy az adóelkerülés ellen harcolnia kell Görögországnak. Csak így lehet egyenlően elosztani a terheket, csak így lesz társadalmilag elfogadható a program. Mindenkinek meg kell fizetni a hozzájárulását. Ez a program nagyon nagy kiábrándulást is okozott, és aztán áll még a kockázata, hogy kudarcot vallunk, ha nem haladunk tovább. Nem tudom, hogy Görögország társadalmi, szociális támogatást hogy adhatna az állampolgárainak, és fiskális szakadékot hogy győzhetné le, ha nem foglalkoznak az adóelkerüléssel. Ami a kiadásokat illeti, a strukturális reformokhoz tesztelnünk kell az eszközöket. Nézzék meg, hogy a deficit hogyan emelkedett. Az emelkedés kétharmada a szociális transferek eredménye volt. Ezek voltak a kiadásoknak körülbelül fele. Tehát biztosítanunk kell, hogy a szociális juttatásokat azoknak adjuk, akiknek szüksége van rá. Persze ezt szociálisan felelősségteljes módon. A strukturális reform a közférára vonatkoztatva csökkenteni kell a kormány nagyságát, túl sokan dolgoznak a közférában. Eddig voltak bizonyos tabuk, olyan személyeknek a kiiktatása, akik már nem hasznosak a közigazgatásban. Nem kell, hogy a közigazgatásban élethosszig tartóak legyenek a szerződések. Ezen kívül bizonyos reformok, például az egészségügyben előre haladtak. Más területeken még nem. Tehát a kérdéseikre válaszként valóban a nehéz reformok még hátra vannak és várhatjuk, hogy nagyon nagy lesz az ellenállás. És a siker nem garantált. De a lényeg az, figyelembe véve, hogy Görögország hogyan birkózott meg a elmúlt néhány évben a fiskális problémáival, nem ö, lesznek sikeresek, ha nem lesz meg a politikai akarat, gazdasági növekedés. Mit tesz a második program? A 2011-es recessziós hatásokat nem sikerült legyőzni, még pedig azért nem, mert a kritikus tömeget nem értük el. Nem sikerült jó beruházási klímát létrehozni. Ez a kihívás, amely a görög kormányra nehezedik, hogy a struktúrális reformokat az egész gazdaságban alkalmaznánk. Hogy vajon az állami beruházások azok segíthetnek. Ez főleg a kereskedelemben jelentkezik. Persze a kormány azért segíthetne, hogyha a hálózati infrastruktúrákat javítaná, de nincs már pénz a görög kormányban, ezért fókuszál a program a magánszférás beruházásokra. Például a hálózati infrastruktúrák esetében is. Hogy a magánosítások, az ilyen alapok bevonása hogyan történik, már teljes mértékben bevontuk. És a privatizáció már része ennek a reformnak, nagyra törő a cél, és már nem tehetünk ez ügyben többet. Tehát mit tesz a program a munkahelyteremtésre? Mi úgy gondoljuk, hogy még egy versenyképességi 15%-os szakadék létezik, és Asmussen úr is mondta, az átváltási árfolyam, ha ö, így marad, akkor ö, súlyoznunk kell, hogy hol változtathatunk a reformoknak a fókusza, most a munkaerőpiac, hogy a béreket a valós teljesítményekhez igazítsuk. Ez biztosíthatja, hogy az, hogy a görög piac bezárult, ezt ellensúlyozza az, hogy az export legalább nőjön, de a munkaerőpiaci reformok nem elegendőek. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ha a kiigazítási csatorna csak a GDP összeszorítása, tehát csak azzal, hogy Görögországot elszegényítjük. Termékenyebbé kell tennünk Görögországot termelékenységi potenciált kell kihasználnunk. A programban nagyon sok intézkedés van erre. Először is. A termék és a szolgáltatási piac liberalizálása. Ez azt jelenti, hogy miközben a bérek ugyan csökkennek, de az árak is csökkenni fognak, és így gyorsabb lehet a fellendülés. A bürokrácia csökkentése, a korrupció csökkentése, az igazságszolgáltatás fejlesztése, nagyon sok intézkedés van, hogy a növekedést fellendítsük. Míg a hatóságok elkötelezettek, nagyon sok reformot még majd később kell megvalósítani. Ez egy olyan terület, ahol nagyon nagy lesz az ellenállás. Ez a reformnak a fő fókusza. De nincs csodaszer. Nincs egy beruházási program. Az egész fronton kell változtatásokat eszközölni a programon. Röviden, az adósság fenntarthatósági elemzést, illetően az adósság csökken most már csak 116 százalékos, ez ugyan még mindig nagyon magas, és magas is lesz a jövő évtizedben is, kevés a manőverezési tér a privatizációra, de a struktúrális reformok ez a kulcs. Ezért mondtuk, hogy a reformok fenntarthatósága ugyan mutat kockázatokat és ezért Törökországnak következetesnek kell lennie. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, merci d'avoir. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ön is tiszteletben tartotta a felszólalási időt. Most jön a második része a találkozónknak, a kérdések és válaszok. Ahogy ezt Sharon Bowles is bejelentette. Nagyon rövid időnk van, ezért mindenkinek szeretném előre is megköszönni, hogy kiigazítási program nélkül önfegyelmet fog gyakorolni, hogy ne kelljen trojkaként fellépnünk itt önök ellen. Egy első négyfős csoport következik. Először Jean-Paul Gozeszka, kap két percben szó. Köszönöm, elnök asszony, uraim! Görögország közkiadásai nagyobbak lettek, mint az adóbevételek, drámaian nőtt az adósság, a tőkepiacok lezáródtak, és így került ilyen helyzetbe Görögország. Nem kell, hogy ismét felfessem ezt a tablót, amit mindenki ismer. Mindannyiukhoz egy kérdésem lenne. Rasmussen úr, aki egy szerződést kötött, ami úgy tűnik, hogy nem annyira szokásos, és nem is nagyon lagymatag, egyébként köszönöm neki. Szeretném, hogyha elmondaná, hogyan értékeli Görögország kapacitását konkrétan, a tekintetben, hogy át tud-e eléggé alakulni, a, és versenyképessé tud válni, megindulhat a növekedés, és vissza tudja fizetni az adósságait. Mit fognak tenni, hogyha a program kudarcot val, és hogyha a következő választásokon Görögország nem adja meg a megfelelő többséget azon politikai pártoknak, akik letették a voksukat e program mellett? Tomszen úrnak azt a kérdést tenném fel, hogy a trojkának vannak-e eszközei és hatalma, hogy ebben a feladatban segítsen Görögországnak, és mi a tárgyaló felek kormányban betöltött szintje, akikkel a terepen tárgyalnak. Rén úrnak pedig először elmondanám, hogy az elemzését nem osztom, mely szerint Görögország veszélyezteti az eurozónát, de ez egy másik történet nagyon személyesen azt kérdezem tőle, hogy mire szolgál ennyi energiát fordítanunk arra, hogy egy olyan javaslatot, ami a kettes csomagban is szerepel, és amelyben én, nekén jelentéstevője vagyok, mégpedig, hogy a nagy nehézség elé néző országoknak jogi védelmi rendszert hozzunk létre a jövőben. Három-négy év múlva lesz egy olyan rezsim tehát, amely lehetővé teszi, hogy a komoly helyzetek, amelybe Görögország került, előre láthatóak legyenek, és akik ellenzik azt, hogy egy ilyen rendszer létrejöjjön, e, köszönöm, köszönöm, mondja az elnök asszony. Tehát, hogyan tudunk így segíteni egy nehézségben küzdő országnak? Köszönöm, elnök asszony, a három kínai majomhoz hasonlítom itt a trojka képviselőit. Az árak befagyasztását nem ö, vetítették elő, épp ellenkezőleg az áfa óriási növelése következett be. Görögország vásárlóereje csökkent, és a belső kereslet csökkenéséhez vezetett mindez. 200 ezer KKV tűnt el két év alatt. Görögország 5 éve recesszióban van. Ez év végére a kumulált recesszió a GDP 22%-ára fog rúgni, ez mechanikus módon tovább növeli az adósságot. Uraim, olvassák el az intézmények nemrégi jelentéseit kétkedünk abban, hogy a trojka saját javaslataiban önök akár megbíznak. Most pedig angolul folytatom, az IMF recesszióról beszél, amely sokkal mélyebbre megy, mint azt előrejelezték korábbiakban. A bizottság szerint belső értékelésre van szükség, hogy Görögország mely szerint Görögország versenyképességét úgy kell javítani, hogy a GDP jobban tudjon majd növekedni a közeljövőben. De fizetések csökkentésével nem tudunk növekedést és munkahelyteremtést elérni. Hogyha újra akarjuk indítani ezt az országot, akkor a fiskális konszolidációnak és a zárt impulzusoknak egy értelmes kombinációja van szüksége. Az adókonszolidáció tekintetében nagyon erősek, de a másik dimenzió tekintetében nagyon gyengék. Egyetértenek ezzel az állásponttal, amit az Eurócsoport elnöke Jean-Claude Juncker tett. Elnök, köszönöm szépen! A néppárt részéről a szakbi, az Amplá szakbizottságtól Zsors Pák kap Köszönöm szépen, elnök asszony. A Szociális Szakbizottság részéről nagyon sok mindent hallottam a fiskális politikáról, a spórolásról, de az alkalmazásról nem sokat. A hatós csomagban már megjegyeztük, hogy a jövőbeni fázisban nem adhat választ a jelenlegi problémákra. Ezt meg kell ismételnem. Januárban reagáltunk először azzal, hogy a növekedésről és az alkalmazásról, a munkáltatásról beszéltünk, de sok időt vesztettünk. Megpróbáltuk a piacok bizalmát visszanyerni, de a nép és főleg a fiatalok bizalmát elvesztették. Nyolc országban elrémisztően magas a fiatalok között a munkanélküliség. Ez elfogadhatatlan. Görögországban a helyzet nagyon-nagyon rossz. A parlament már korán azt mondta, nem elég a spórolás. És új kompetenciákat kell teremteni, új esélyeket a fiatalok számára. A fiatal garanciát Négy hónappal azután kell kibocsátani egy fiatal számára, ha már munkanélkül volt. Most a bizottság delegációja nyolc országot látogatott meg, köztük Örökországot is. Szeretném megkérdezni, hogy hogy néz ki ennek a delegációnak a jelentése, milyen intézkedéseket tehetünk rövid távon, hogyan tehetünk megoldásokat azért, hogy ezeket a célokat rövid távon elérjük, és a gazdasági projekteket fellendítsük. De főleg a fiatalokat kell foglalkoztatnunk, mert Görögországban egyre nagyobb a kivándorlás, és ezt nem szabad figyelmen kivárni. Köszönöm. Merci. Euh, dernier... Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló a frakció részéről, a szocialisták részéről Podimata asszonynak adom meg a szót. Üdvözlök mindenkit itt! És hagy mutassam meg ezt. Ez egy euró, de két oldala van. Az egyik oldalon a szám van, a másik oldalon az emberek. Az egyik oldal a fizetőképesség, a másik oldal a foglalkoztatás mostanáig azt látjuk, hogy mindig arról beszélnek, azt javasolják, hogy hogyan spórolhatunk. Mindig csak erről van szó. Nem veszik figyelembe egyáltalán a munkahelyeket. Tegnap a foglalkoztatási miniszter Görögországban megnevezette számot. 400 ezer munkavállaló nem kap fizetést, azért, mert KKV-kban dolgozik, olyanokban, amelyeknél nagyon megszorult a pénztárca. Ezen kívül a munkahelyeket illetően az első két hónapra kiadtak egy elemzést. Azt állapítja meg a jelentés, hogy dramatikusan csökken a munkahelyek száma. Az, hogy a 20%-kal csökkent a munkahelyek száma. Az, hogy Egyszerűen megkezdőződött a munkanélküliek száma, és hogy a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége hatalmas arányban nő. Milyen intézkedéseket kíván megvalósítana, hogy orvosolja ezt a helyzetet? Aztán hagyd legyen még egy kérdésem. Önök a betegekről beszéltek. A beteghez jön az orvos, és ad egy megszorítási csomagot. Akármi is a betegség, mindig a megszorítási csomagot adják. Nem zavarja őket, hogy minden egyes betegségre ugyanazt írják föl. Portugáliában, Görögországban mindenütt, és minden beteg, aki beszedi a megszorítási csomagot, ahelyett, hogy javulna, romlik az állapota. Kérem, mi a véleménye? Merci beaucoup. Je donne maintenant... Köszönöm szépen, most pedig eh, megadom a szót a trojkának, mindenkinek négy percre. Először is eh, Olirén alelnökkel kezdjük. Először is köszönettel tartozom ezért a tartalmas vitáért és a konkrét és pontos kérdésekért. Azzal a kérdéssel kezdeném, amelyet Gózes úr konkrétan nekem tett föl. A 11. fejezet kérdése ez. A kettős csomag, illetve a gazdasági gazdaságirányítási reform kontextusában. Ez természetesen kapcsolódik a magánszektor részvételéhez, illetve ahhoz, hogy hogyan lehet az adóság újrastruktúrálását végrehajtani. Tetszik nekem, hogy mennyire motiváltak és milyen célkitűzéseik vannak, azaz az adófizetőket próbálják megvédeni, és az adósági terhet, az adóterhet ö, csökkenteni, de hangsúlyozni kívánom, hogy a, a, a magánszektor bevonása, hogyha ez automatikus a jogszabályokban, akkor megvan a a fertőzés veszélye, tehát átterjed a betegség egyik országból a másikra. a magántőke befektetést nagy mértékben bevették a válságreakcióba az eurótagállamok, és ennek következtében azt látjuk, hogy Görögország egy konkrét esetet képvisel, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozta a bizottság, illetve kiemelte ezt az Európai Tanács is. A fellépéseink pedig valóban ezt támasztják alá. Ebben a kontextusban úgy döntöttünk, hogy önkéntességi alapon az adóság újrastruktúrálását próbáljuk megvalósítani az 53,5%-ot és az adósságot mintegy 100 milliárd euróval akarjuk csökkenteni, ami egy hatalmas újrastruktúrálást jelent, adósság átstruktúrálást a világ és nagy mértékben hozzájárul az adósság teher csökkentéséhez. Göbbels úr utalt a konszolidációra, a növekedésre. Nos, azon a véleményen vagyunk, hogy a konszolidációs intézkedések nem ássák alá a növekedést elősegítő intézkedéseket, és egyértelmű szerintünk, hogy Görögország súlyos válságban van a versenyképesség területén, alacsony a termelékenysége, és nagyon magasak a belső egyensúlytalanságok. Ezen kívül fiskális válságban van, a közadóság rendkívül magas. Mindkét fronton teljesítenie kell egy időben ennek az országnak, ez elkerülhetetlen, és ennek megfelelően alakítottuk ki a programot. A fiskális konszolidációra és a növekedésre összpontosítunk. Görögországodnak segítséget kívánunk nyújtani a gazdasági növekedés fellendítésében, és ennek érdekében a bizottság egy task force-t hozott létre a múlt esztendő során, és jelenleg próbáljuk ennek a fellépéseit kibővíteni Alapvetően technikai segítséget nyújtunk, és az euró tagállamok szakértelmére, illetve az IMF, az OECD és más nemzetközi intézmények szaktudására építünk. A fő célkitűzések az adó elkerülés elleni harc, erre nagy szükség van, nem csak az adóbevételek szempontjából, hanem azért is, hogy a társadalmi igazságosságát a programnak biztosítani tudjuk. Ugyanígy a közigazgatási reformok, és nagyon fontosak, hiszen csökkentenünk kell a bürokráciát, és az üzleti környezetet jobbá kell tenni, hiszen így idézhetünk elő versenyképességet és növekedést. Ez rendkívül fontos a fenntartható növekedés szempontjából. Köszönöm, most jövök Asmussen kap négy percben szót. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Gozesz úr arról kérdezett, hogy hogyan tud Görögország ismét növekedésnek indulni. Hát, és hogy ez megtörténhet-e? Igen. Van esély annak, hogy a program működőképes lesz. Biztos, hogy működik? Nem. A program működhet, hogyha 100%-ig végrehajtják a teljes programperiódus alatt végig. És ez csak akkor lehetséges, hogyha világosan felvállalja valaki ezt a programot, mégpedig az egész görög politikai spektrum felvállalja. De politikai különbségeket látunk most, és Görögország Portugáliától és Írországtól is pont ebben különbözik, ahol széleskörű politikai támogatást élveznek a szükséges reformok. Ez világos, tehát, hogyha megtörténik ez, és hogyha az alapszenárió a világgazdaságban realista, ha az előrejelzéseink megfelelőek, akkor 2013-ra nulla lesz a növekedés, és pozitív rátákhoz tudunk visszatérni 2014-től. Ez azt jelenti, és hát ön azt kérdezi, hogy mi történik, hogyha kudarcot vall a program, én most a program ilyen korai szakaszában inkább a legtöbb erőfeszítést szeretném megtenni, hogy az A terv működőképes legyen. Nem kezdünk B és C tervekről gondolkozni, mert ezzel rontjuk az A terv És akkor most a másik kérdésre lépnék tovább. Igen, a programban elmozdulás történt, a tekintetben, hogy hogyan lehet keresletet növelni Görögországban. A pozitív output gap következett be, ez azt jelentette, hogy a hittel miatt túl nagy fogyasztás, és öt következett be, és inkább beruházás és export által vezérelt növekedést szeretnénk ehelyett elérni és hogy egyetértek-e Jean-Claude Juncker mondatával, mely szerint adógyi konszolidációra és növekedési ösztönzőkre van szükség együttesen, hogyan is ne érthetnék egyet Jean-Claude Junckerrel. De biztos vagyok abban is, hogy Jean-Claude Juncker is tudja, hogy a kezdetektől fogva két pillére volt a programnak az egyik, a fiskális konszolidáció, a másik pedig a versenyképesség növekedése, amely által lehet majd növekedést és foglalkoztatást teremteni. Aztán a többi kérdés, főleg a munkaerőpiacra vonatkozott, illetve rövidtávú szerződésekre. A növekedési előrejelzések tekintetében szerintem 2013-ra sikerülhet stabilizálni a pénzügyi piacokat, és a munkanélküliség 2014-től elkezdhet csökkenni. Őszintének kell lennünk szerintem. A szükséges fiskális konszolidáció a rövid távon. A rövid távon negatív a növekedés szempontjából. Ezt a kiigazítási programokban világszerte láthatjuk. Azonban az a kérdés, hogy mi az alternatíva. Hogyha ez a helyzet fenntarthatatlannak tűnik a beruházók és a piacok szempontjából, akkor muszáj konszolidálni, különben soha nem fogjuk a piaci részvevők és a beruházók bizalmát visszanyerni, anélkül pedig nem következhet be növekedés. Rövid távon tehát negatív hatása van a növekedésre, középtávon azonban pozitív hatásuk lesz a reformoknak. Elnök, köszönöm. Paul Thompson úr. Köszönöm szépen. A trojkát, illetően a rangidős miniszterekkel és a miniszter a miniszterelnöki hivatallal találkozunk, de nagy technikai segítséget adunk. Alig van olyan hét, amikor ne lenne szakértőnk, vagy szakértő csapatunk, akik a görög szakértőkkel együttműködnek. Az intézményépítés a fő célunk. Talán itt jobban teljesíthettünk volna. A trojka most jött hogy a görög adminisztratív kapacitás nem képes annyira megvalósítani a reformokat helyben, mint gondoltuk volna, ezért rangsorolnunk kellett volna inkább a, reformokat. Az új program már ennek megfelelően jár el. Természetesen értjük, szociális szempontból fájdalmas és nehéz ez az időszak Görögországban. De másképp képzeljék el. Annak ellenére történik ez, hogy Görögország a tagállamoktól, az LKB-től, az IMF-től akkora támogatást kap, amely felülmúlja jócskán azt, amit csak nagyon-nagyon különleges helyzetekben szoktunk adni. És még így is ilyen fájdalmas ez a folyamat. Az erőforrások arra vannak, hogy kipárnázzák a szabad esést, és még így is fájdalmas. Ez mutatja, hogy mekkora a probléma Görögországban. Görögország nem tehet mást, csak a reformokat valósíthatja meg, helyre kell állítani a gazdasági jövekedést. A minimálbéreket illetően és a fiatalok munkanélküliséget illetően. 2000 és 2000 között 60%-kal nőtt a minimálbér Görögországban, míg EU-ban 40%-kal ugyanabban az időszakban. A minimálbérek kb. 50%-kal több, mint Portugáliában, és 20%-a magasabb, mint Spanyolországban. És akkor még nem is említem a balkáni államokat, Bulgáriát és Romániát. Nyilvánvaló, hogy a minimálbérek és a vállalkozások termelékenységének összeegyeztetése nagyon fontos, csak így teremthetünk munkahelyeket a fiataloknak, hiszen jelenleg elfogadhatatlan a fiatalok munkanélkülsége. Már mondtam, nem csak a bérek csökkentéséről van szó, hanem arról is, hogy termelékenyebbé tegyük a fiatalságot. Ezt a potenciált, ezt fel kell szabadítanunk, és fel kell zárkózniuk Európához. Nagyon sok intézkedésünk van, és ha úgy gondolják, hogy hiányzik valami, valamilyen területen nem foglalkoztunk, akkor tegyenek javaslatot, mit tegyünk még? Szépen. Merci beaucoup. Nous en venons au deuxième tour. Köszönöm szépen. A második kérdés-válasz kör következik. Hat kérdés kap, kérdező kap egy-egy percet. A gazdasági szakbizottságból az ALDE frakció Teodoros Kilakakis képviselője az első. Ó, kiri. Asmussen és Thompson urak, a hatalmas kormányról beszéltek, pedig 2012-ben a privát szektor az, ami leginkább a terheket viseli, és a GDP egységben a bevételek csak 3%-kal emelkedtek, miközben a kiadások nem. Nagyon fontos az, hogy még megint folyik a fiatal korban nyugdíjazás egészen 52 éves korig, és a Trojka ezt is figyelemmel kíséri 2010 óta. Nagyon nagy az eltolódás a magánszektor között és a közszféra között. A 2% a GDP-nek fedeződik csak az állami kiadásokból. Nagyon nagy a munkanélküliség. Hogyan szívhatjuk fel ezt a sok munkanélküli embert, akit létrehoztunk? Lehet valami külön ösztönzőt teremteni a magánszektorban folyó beruházásokra? Ezen kívül tegnap a két kormány Görögországban egymásra mutatott, hogy a postai szektorban újra több ezer munkahelyet teremtettek. Mit gondolnak erről választások előtt, hogy megint ez történt? Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében eh, Lambert asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes volt meghallgatni a kapacitás megerősítésére vonatkozóan, hiszen eh, tudjuk, hogy mekkora eh, forrásokat bocsátottunk Körgország rendelkezésre. Aztán ott van az abszorciós kapacitás, hogy mennyi, mennyire tudják felszívni ezeket a forrásokat, és ott vannak a, a finanszírozási kérdések, és kíváncsi lennék a véleményükre. Nagyon sokat beszéltünk a növekedésről, a munkahelyekről. Hogyan lehet meggyőződni arról, hogy a növekedés munkahelyeket is teremt? hiszen van olyan növekedés, ami a foglalkoztatás emelkedésével nem áll kapcsolatban. Ki ezért a felelős, és hogyan lehet ezt eh, a foglalkoztatási fejleményt kiaknázni más problémák megoldására, például a az üzemanyag import visszaszorítására. Hogyha megnézzük a magánszférát, azt látjuk, hogy a tagállamainkban nagyon, sok, nagyon sokszor ők fizetik meg az adókat. Mit lehet még tenni ezen a területen? Köszönöm, mondja az elnök, az ECR nevében. Kay Swinburne. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legújabb finanszírozási csomagról szeretnék szólni. Ugye ez a pénzügyi ágazat strukturális átalakítására vonatkozott. Hogyha jól tudom, akkor 50 milliárdot irányoztak elő a bankok számára a kormány adóságának ástruktúrására. Tudjuk, hogy a bankok rendkívül fontos szerepet vállalnak a hitelek biztosításában, különösen a kisebb vállalkozásokat érinti ez de ők, ők azok, akik inkább leginkább, akiket leginkább érint, hogyha a bankok kölcsönzési kapacitása visszaszorul. Beszéltünk a Bázerről, a CRD 4-ről, ezek, ezen intézkedések megvalósításáról. Milyen intézkedéseket foganatosítanak annak érdekében, hogy a jövőbeli banki hitelezési kapacitás megfelelően alakul? Merci beaucoup pour euh, le... Most pedig az ALDE frakció részéről Nagyja Hirs a Foglalkoztatási Szakbizottságból. Köszönöm, elnök asszony. Amit eddig hallottunk, különösen a fiatalok munkanélkülsége hatalmas probléma Görögországban, kb. 50%-os ez, ez egy teljes generációt érint. Hogyha most nem kapnak szakmát a kezükbe, és munkahelyet sem, akkor ez 10-20 év múlva is ugyanez a probléma fent áll majd. Tehát pont ez a probléma, hogy megoldunk egy dolgot, de utána még ennek tovább gyűrűznek a hatásai. Ezért nagyon érdekelne engem azt, hogy hol avatkozhatnánk be. Az előttem hozzászóló a KKV-kat már említette, azt, hogy támogatásra van szükségük. Persze európai szinten vannak olyan alapjaink, amelyek támogatást biztosítanak, de ezek gyakran társfinanszírozáshoz kapcsolódnak. Ön hol látja a lehetőséget, hol avatkozhatnánk be, hogy ne veszítsünk el egy teljes generációt Görögországban? Utolsó kérdés ebből a, ebben a csoportban a zöldek és a gazdasági szakbizottság részéről Philip Lambert. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a tegnapi ekonülésre utalni. Az OECD főnöke arról beszélt nekünk, hogy Görögországban a két évvel ezelőtt nem ismertük el azt, hogy csődbe ment az ország, és nem sikerült átstruktúrálni az adósságot, és ez volt a trojka eredendő bűne a legnagyobb felelőtlenség az európai hatóságok részéről, illetve a trojka részéről Görögország felé. És most, amikor önöket hallgatom ma, az a benyomásom, hogy ugyan arra tartunk, ugyanúgy nem veszük figyelembe a realitást. És az LKB volt a fő felelőse a valóság tagadásának két éve is, és most is. Egy nagyon szoros tervet látok, kicsi mozgástérrel, ahogy Thomson úr mondta, és szerintem ez nagyon is alábecsüli a valós helyzetet. Én nem látok potenciált a változtatásra, és milyen puffereket tettek be a meglepetések ellen a programba, például a végrehajtás hiánya, amit ön is mondott, hogy a múltban is már probléma volt, és milyen terveik vannak arra az esetre, hogyha kudarcot val az egész program. Az más, szerintem itt hiányzik a bizalom. Köszönöm. Az öt kérdésre először Olli Rén kap válaszadási lehetőséget. Köszönöm szépen. Először is. Swinburne asszony kérdésére válaszolnék. A bankok újratőkésítésére vonatkozott ez a kérdés, utána kitérnék a többiekre. A pénzügyi stabilitás mindig is prioritás volt a programok számára, a programokban, hiszen csak pénzügyi stabilitás keretében tudják a bankok teljesíteni azon feladatokat, hogy hitelt folyosítsanak a reálgazdaság számára, különösen a kkv számára, illetve a háztartások számára. A program megkezdése óta kivételes intézkedéseket fogadott el az EKB, azzal a céllal, hogy a banki ágazat Görögországban kellő mértékű likviditással rendelkezzen. Az első program mintegy 10 milliárd eurós forrást tartalmazott a bank újratőkésítésére. Ezt növeltük 50 milliárd euróra a jelenlegi programcsomagban. Véleményünk szerint ez kielégítő, így a bankok megfelelő tőkével rendelkeznek, majd legyőzhetik a recessziót, illetve a veszteségekkel is meg tudnak birkózni. A strukturális alapok mellett egy új garancia alapot hoztunk létre a KKV-k számára, és ez az új eszköz segíteni fogja azokat a KKV-kat, akiket súlyosan érintette válság, segít őket a hitelhez való hozzáférésben, anélkül, hogy további kötelezettségeket róna ki rájuk. 2015 után a hitelek mértéke 4, 3,1 milliárd euróra rúg majd, ezt a KKV-knak folyósítják, ami pedig a társfinanszírozást illeti, illetve a strukturális alapokra vonatkozó kérdés. Szeretnék tájékoztatni önöket, hogy Johannes Hahn kollégám kezdeményezését követően 181 prioritás projektet határoztunk meg, amelyet a nem elköltött struktúrás alapokból kell finanszírozni összesen 10 milliárd euró mértékben. Ennek a célja az, hogy új lendületet adjunk a nem elköltött strukturális alapok folyósítására, olyan projekteket segítvén, amelyek potenciálisan a növekedésre és a foglalkoztatásra pozitív hatása vannak. Ide tartozik a közlekedés, az energia, a környezetvédelem, az idegenforgalom, illetve a szociális projektek is. Nincsenek új projektek, amely helyes, hiszen hiszen már a tervezés megtörtént, a végrehajtásnál járunk. Több ezer program vár megvalósításra, és ezek fel szívják a források 50%-át. A bizottság a végrehajtást figyelemmel követi, és egy konkrét monitoring rendszert, egy, egy speciális monitoring rendszert hoztunk létre, egy beszámoltatási rendszert, amelyet most véglegesítenek a görög hatóságok, és amely rövidesen az önök rendelkezésére áll majd. Azt szeretnénk, hogy hatékonyak legyenek az erőfeszítéseink, és növekedést és foglalkoztatást hozzunk létre. Köszönöm szépen. Asmussen úr négy percet kap. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először a közigazgatásban a foglalkoztatottságot illetően. Igaz, az első programban ezen a téren a munka erőt nem megfelelően csökkentettük, kevésbé, mint a kitűzött célok, és most megpróbáljuk a második programmal ezt újraéleszteni. Tehát a közigazgatásban elengedhetetlen, hogy csökkentsük a munkaerőt a görög közigazgatásnak a mérete hatalmas az európaihoz képest. Ön beszélt arról, hogy a közigazgatásban új munkahelyeket teremtettek még a választások előtt. Őszintén szóval sajnos erről nem tudok semmit, úgyhogy nem tudom ezt kommentálni. Ön egyfajta marsal típusú tervet kért. Abban egyetértek, hogy beruházásra szükség van, de vagy tisztázzam. egyszerűen nincsen már több pénz. Görögország elvesztette a piaci hozzáférést teljes mértékben. Attól függ, hogy kiemelkedő nagyságú finanszírozást kap tőlünk és az IMF-től, tehát hogyha továbbra is még finanszírozást akarnak, akkor ahhoz meg kell nyerniük az IMF-et, vagy az Európai parlamentet. Szerintem ez nem realisztikus elvárás. A bizottság beszélt az EU-s alapokról. Igen, a strukturális reformokat, igen, munkahelyteremtővé kell tennünk. A programban több példa is van arra, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Például új beruházási projekteket támogatunk, egy ablakos ügyintézést, exportcégek és új vállalkozások létrehozására, és bizonyos piacok kinyitását és zárt szakmák nyitottságát, mint például az építészeti szakma. A bankok tőkefeltöltése hogy hogy adhatnak hitelt a KKV-knak és a reálgazdaságnak? Hát ez jó kérdés. Ez a második programnak az egyik leggyorsabb mérföldköve. A görög bank felügyeli ezt a folyamatot március végéig. Ők felügyelik, hogy mely bankok életképesek és melyek nem. Amelyek életképesek, azt újra feltöltik tőkével, ha lehet, akkor a magánszektorból, de hogyha ez nem lehetséges, akkor olyan pénzből, amelyet a program ad, vagy legalábbis az első részéből. Ez biztosítaná azt, hogy feltöltöttek legyenek a bankok, hogy valóban tudjanak kölcsönözni, hitelezni a reálgazdaságnak, és ugyanakkor a monetáris financiális eljárásokban még részt vehetnek az EKB támogatásában. Ez az első része a második programnak, a második rész, amely az értékelés után következik, ez megint 25 milliárdot ad a bankok tőke feltöltésére. Ennek pedig az abszolút legvégső határideje 2012. szeptember vége. Tehát ez egy nagyon gyors folyamat. Lambert úr, ön azt mondta, hogy én tagadom a valóságot. Szerintem nem. Mások is mondták már. Hatalmas a program öm, sikertelenségének az esélye hogyha összehasonlítja már lezajlott latin-amerikai és afrikai programokkal, akkor azt kell, hogy ritkán mondok ilyet. Igen, a program nagyon sérülékeny, de mi úgy gondoljuk, hogy az adóság föntartható 2020-as évre, azonban be kell fejeznünk a programot. Úgyhogy szerintem én nagyon is realista vagyok. Amikor ön azt mondja, hogy az adósság átütemezését ellenzi az EKB, ez akkor történt, amikor attól tartottunk, hogy átgyűrűzik a válság, a többi tagállamra is tűzfalat akartak teremteni, annak érdekében, hogy a fenntartatlan adósságot kezeljük. Monsieur Tomzan. Köszönöm, Tomzan úr. Köszönöm, elnök asszony. Egy rövid kiegészítés ahhoz, amit jól mondott a KKV-k és bankok kérdésére. Ez egy új dolog. Egy új dolog ezzel a programmal kapcsolatban az, hogy a görög nemzeti bank Kot nemzetközi szakértők vizsgálták meg a tekintetben, hogy kiknek adtak kölcsönt. Van a bankoknak olyan tendenciája, hogy örökzöld jogszabályokat alkalmaznak, azaz nagy vállalatoknak adnak inkább még akkor is hitelt, hogyha még több hitelre lesz szükségük, és nem feltétlenül lesznek ettől sokkal profitabilisabbak. Mert azt gondolják, hogy legalább itt van esélyük arra, hogy visszakapják a pénzüket. A jövőben arra szeretnénk összpontos ösztönözni a bankokat, hogy az új dinamika értelmében a KKV-knak adjanak inkább hitelt. Szabályozói szempontból ez azt jelenti, hogyha egy nem jól teljesítő vállalatnak ad valaki hitelt, akkor biztosítékot kell, hogy félretegyen, hogy arra az esetre, hogyha nem kapja vissza azt a pénzt. És közép és rövid távon szerintem elő tudjuk segíteni azt szabályokkal, hogy a KKV-knek adjanak inkább kölcsönt ahelyett, hogy a nagyvállalatok felé folytatnák ez ilyen jellegű hitelezést. Nézzék meg a vészhelyzeti tervezéssel kapcsolatban a, a jelentésünket, egy hosszú melléklet foglalkozik ezzel. A fő kényes kérdés a strukturális reform és a gazdasági növekedés összefüggése. Hogyha strukturális reformok nem elég élénken zajlanak, akkor az az egész programot veszélyeztetni fogja, hiszen nagyon gyorsan fenntarthatatlanná teszi az adósságot. Mi történik akkor, hogyha Görögország minden erőfeszítést megtesz, de mondjuk nagyon nagy az ellenszél, hosszabb időbe telik a munka. Az európai vezetők azt nyilatkozták, hogy akkor is tovább fogják támogatni Görögországot egészen addig, amíg vissza nem tér a piacra, feltéve, hogy Görögország folytatja a reformok végrehajtását. És úgy gondolom, hogy ez itt a fő biztosíték ez azt jelenti, hogy amíg Görögország megteszi, amit meg kell tennie, Európa kiáll mellette. Ez a kulcs, most a labda a görög oldalon van. Köszönöm. Mindennyian fáradunk, mondja el Boz asszony. A harmadik kör kérdés következik. Mind négy felszólaló kap egy-egy percet, és utána három perces válaszokat fogunk kérni. Először Nikolás Truntis kap, de két kérdésre, két percet, ha jól értettem. Nikolás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Renúr, itt van nálam a leghíresebb fotó, amit önről készített a Görögországban. Akkor, amikor diagrammal és képekkel illusztrálta, hogy a Trojka programja alapján a recesszió megáll 2011-ben, és hogy 2012-ben 1,2%-os növekedést érünk el. Erre szól a fotó. Természetesen fejlődés helyett recesszió van, 7%-os, több ezer KKV tönkrement, több mint 20%-os munkanélküliség, nagyon sok a hajléktalan, egy boldogtalan nép. Ön kimondhatatlanul kudarcot vallott. Majd beszélünk arról is, hogy mi történik Írországban és Portugáliában. De ennek ellenére ragaszkodik hozzá az új programmal. Megint 12 milliárdos csökkentést akar. Megint mit jelent ez? Nyugdíjak csökkentése, munkahelyek megszüntetése, a kölcsönök befagyasztása. Ez mit jelent? Megint elmennek a pénzek a görög gazdaságból, és megint az ördögi kör egyszerűen folytatódik, a hiány ördögi köre. Úgyhogy a kérdésem a görög nép kérdése. Csökkentettük a béreket 22%-kal. Mit szeretnének még? Még tovább csökkenteni. Thomson úr azt mondja, a bizottság jelentése azt mondja, hogy összehasonlítjuk a görög béreket más országok béreivel, Románia, Bulgária. Ugyan már milyen összehasonlítás ez? Elnézést, és másodszorban biztosítani tud arról minket, hogy a trojkának nem célja az, hogy a béreket Görögországban bolgár és román szintre akarják csökkenteni, ami nem más, mint 150 euró havonta, mert a görög nép ezt hiszi. Thank you. Köszönöm. Arra vártam, hogy a tolmácsos befejeződjön mindenki számára. A következő kérdező az EFD foglalkoztatási bizottsági képviselője. Köszönöm szépen. Milyen görög versenyképességről beszélünk? Az elmúlt két évben többször mondták, szinte fenyegettek minket, zsaroltak, az Európai Unió részéről, a, csa, a tanácsból, hogy esetleg Görögországot kidobják az eurózónából. Szankciókat emlegettek, és alásták a görögökbe vetett bizalmat nemzetközi szinten. Milyen beruházásokról beszélünk, amikor esetleg kilépünk az eurózónából? A tanács lerombolta a pro-európai érzést a görög népben, és a bizalmat, a bizalom érzését. Ezt majd meg is látják a választásokban. Tegnap pedig Schäuble úr, Juncker úr azt mondják, hogy soha nem volt realista elképzelés az, hogy az eurózónából kilép Görögország. Akkor most mi az igazság? Esetleg várhatjuk Görögország kilépését az eurózónából? Köszönöm választ, köszönöm. Most pedig Jeffrey Blumé a szó. Hatalmas pénzügyi válságban vagyunk. Mi csináltuk? Tíz éve kísérletezünk ezzel a halálra ítélt valutával. Ez bármilyen gazdasági hallgató előre látta volna az 1920-as, 30-as évek óta egyértelmű ez. A központi bank egyszerűen összeomlasztja a kereskedelmi bankokat az adófizetők pénzével. Ez immorális elhagyott gyerekek, munkanélküliség, öngyilkosság hatalmas arányokban és még rosszabbak jönnek. Elnézést, nem tudom elfogadni azt, hogy Görögország kivétel. Ez hülyeség. Görögország probléma, de nem az az IMF-nek a feladata hogy segítsenek abban, hogy a csődbe ment gazdaságokat újraépítsék a saját valutájukkal és a demokratikusan választott vezetőikkel? Elnök? Válaszok? és utána bizottság, központi bank és IMF. Olé, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Először is Csonkis úr. Növekedési előrejelzésekkel kapcsolatos kérdésére. A növekedési előrejelzések az EU IMF Törojka 2000 máj, 10 májusi számai alapján túlságosan optimisták voltak több tényező hozzájárult ehhez, az először előrejelzett gazdasági eredményhez. Az egyik tényező az volt, hogy vita folyt a magánszektor bevonásáról egy nagyon kritikus pillanatban. Ez növelte a gazdasági bizonytalanságot, illetve a beruházók és a fogyasztók részéről a kockázatkerülést növelte, ahogy arról emlékezzünk 2010. októberében a Duvil deal esetében is. Konszenzusra sikerült jutni kulcsfontosságú reformokkal kapcsolatban, de túl későn, ezek már az első programban is szerepeltek. Rendkívül magas volt a politikai bizonytalanság is, ez is egyik tényező volt. Nem volt megfelelő tehát az előrehaladás, több növekedést elősegítő strukturális reform tekintetében is, és ezt kiegészítette a gyenge adminisztratív kapacitás a végrehajtás területén. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, két aki lesz sarka van a dolognak, az egyik a politikai egység hiánya. Ez csak a görögök maguk, a görög állampolgárok, a görög társadalom tudja kiigazítani. Erre szükség van, hogy egy ilyen nehéz gazdasági reformprogram támogatását biztosítani tudjuk. Másodszorban a gyerek, gyenge adminisztratív kapacitás problémáját is meg kell oldani. A görög Task Force-nak pont ez a feladata, hogy segítsen Görögországban e célok elérésében. A következő kérdés a bérekre vonatkozott, amely a versenyképességgel összefügg míg a reformok az első programban hozzájárultak ahhoz, hogy javuljon a versenyképesség bizonyos tekintetben, bizonyos mértékben, a fennmaradó versenyképességi szakadék egység, munkaerő egység, költségben mérve még mindig nagyon mély. További belső devalvációra lesz szükség Görögországban. Ezzel foglalkozik a második program többek között. A magánszektorban a bérek kiigazítása, illetve a bérezési eljárások módosítása, a kollektív mm, megállapodások, kollektív szerződések tárgyalásának a módja mind a mind a belső leértékelés elleni küzdelem egyes elemei. Nem fogunk sikere járni a növekedés és a foglalkoztatás javításában, hogyha átfogó strukturális reformokra nem kerül sor, amelyeket a belső versenyképesség és a termelékenység növelése követ. Ahogy Jörg Asmussen és Paul Thomson is hangsúlyozták előtte, a második programba nagyon jelentős kockázatok tartoznak a végrehajtás oldaláról. Ezt úgy tudjuk ellensúlyozni, hogyha a politikai egységet megerősíti Görögország, és folyamatosan eltökélten próbálja javítani az administratív kapacitását. Ez az előremutató út Görögországnak, a reformok útja, illetve annak az útja, hogy továbbra is az euróvezet tagja maradhasson. Köszönöm szépen. Jörg, rövidre fogom a mondandómat, mert teljesen egyetetek azzal, amit Oli Réntől hallottunk. Az első program nem hozta meg az eredményeket, és ennek az volt az oka, hogy nem volt megfelelő mértékű a végrehajtás, tehát nem a kiigazítási program okozza a hanyatlást, a GDP hanyatlását, tükrözi a makrogazdasági egyensúlytalanságok súlyosságát, amelyek évek során halmozódtak fel Görögországban, és ezt nem lehet egy hónap alatt orvosolni. Tehát valóban az első program növekedési célkitűzéseit nem valósították meg, de ennek oka a végrehajtás volt többnyire. Egyértelműen szeretnék fogalmazni, bár van nézeteltérés. A magánszektor beruházás egyedülálló Görögországban, és ezt nem kívánjuk megismételni. Tehát egy egyedülálló gyakorlatról van szó, nem kívánjuk ezt megismételni. Az EKB-t konkrétan érinti ugye az a kérdés, hogy esetleg Görögország kilép az eurózónából. A bevezetőmben elmondtam azt, hogy egyértelmű célunk, hogy Görögországot az eurózónában tartsuk, és hogyha ez a cél végül is a görög hatóságok és a nép, görög nép fog dönteni, egyetlen egy útja van annak, hogy bennmaradjanak, ez pedig további belső leértékelés, és ennek, ez, ez részben érinti a fizetési költségeket is. Ez az egyetlen mód, piaci reformok, más reformok, ahogyan Thomson kollégám is beszélt erről, tehát nem csak munkaerőpiaci költségekről beszélünk, de belső leértékelésre van szükség annak érdekében, hogy versenyképes legyen Görögország az eurozónán belül. Ez a célkitűzés, ezért többször is elmondtam, hogy az eurozónán belüli megoldásban gondolkodunk, mert ha egy ország kilép az eurozónából, ez kiszámíthatatlan kockázattal jár az eurozóna pénzügyi stabilitására nézve, és itt valóban azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, ne beszéljünk túlságosan könnyen erről, akkor sem, amikor rendezetlen csődről beszélünk, erről sem szabad, mert hogyha ide jutunk, akkor, akkor nagy lesz az űrzavar. Ezért a programnak az a célja, hogy Görögországot az euróborban, eurózónában tartsa, és pénzügyi stabilitást biztosítson az egész eurózóna számára. Thank you, Jörg. Köszönöm. Köszönöm, Jörg. Tudom, hogy el kell menned. Thank you, Chair. Thompson úr. görög program arról szól, hogy modernizálják a gazdaságukat, és mélyreható struktúrális reformokat hajtsanak végre. Nem találkoztam egyetlen görög politikussal sem Görögországban, senkivel, aki azt gondolna, hogy az eurozóna elhagyása megoldana a problémát. Görögországnak az a probléma, hogy modernizálnia kell magát ahhoz, hogy versenyképes legyen globális szinten. hogy a GDP miért csökkent továbbra, pedig nem ezt vártuk. Jörgnek igaza van. Ennek semmi köze a programhoz. Ahhoz van köze, hogy nem foganatosították a program intézkedéseit. Görögország sokat tett a fiskális oldalon, de nem a strukturális reformok oldalán mi azt vártuk, hogy a, kritikál, hogy a struktúrás reformok már elérték eddigre a kritikus tömeget. De mivel nem érték el, ezért csökkent a GDP. Ez a fő kérdés. De hogyha újraélesztjük a struktúrás reformokat, változik a helyzet. Alapvetően a bérek és a termelékenység között hatalmas a szakadék Görögországban. Két lehetőség van. Vagy a béreket csökkentjük, vagy a produktivitást növeljük. Mi azt akartuk, hogy a termelékenység nőjön, csak hogy eddig még csak két hónap telt el. És eddig még csak a bérek csökkentését sikerült megvalósítani. A programnak az a célja, teljes fellendülést valósítson meg, és a beruházásokat fokozza. De nincs csodaszer, nincs rövidutas megoldás. Mindenütt kellenek az intézkedések és a reformok. Olvassák el a programot, és akkor látni fogják. Köszönöm. Most pedig az utolsó forduló, és a spontán hozzászólások, úgyhogy már ne integesenek, már betelt a lista. Mindenki egy percre. Konstantinos Pupákis. Köszönöm szépen. Hagy kérdezem meg, ön hogy értékeli? azoknak az intézkedéseknek a szociális hatását, amiket bevezettek. A fiatalok közül mindegyik ötödik elveszti az állását. A hontalanok, a hajléktalanok száma nő. Nő azoknak a száma, akik elszegényeknek. Ön hogy értékeli ezt? Amikor azt mondja, hogy előre haladunk, amikor azt mondja, hogy a recessziót ö, csökkentjük, és újra adókat vezetnek be, és a beruházásokat akarják fokozni. Hogy lehet itt társadalmi dialógusról beszélni, miközben nagy a szakadék a társadalmi és a fiskális intézkedések között ezen kívül? Egy nép nem szenvedhet, és úgy, hogy nem vesszük figyelembe, hogy az intézkedés mögött emberi életek rejlenek, elszegényednek az emberek, kimerülnek az emberek, nem látják a fényt az alagút végén, pedig nagyon sok áldozatot hoznak. Természetesen a cél az egyértelmű, de csak új fejlesztési politika keverékkel lehet megvalósítani a kívánt eredményeket. Köszönöm. Now for the essence. Köszönöm. A szocialisták részéről Elisa. Köszönöm szépen. Úgy gondolom nem szabad elfelejteni, hogy Görögország 4,2%-kal éven, csökkentette évente deficitjét két éven keresztül. Példa nélküli adminisztratív reformot hozott meg. Ez azt mutatja, hogy többet tett Görögország, mint az OECD-ben bármely más ország. Senki nem hasonlítható hozzá. Akkor felteszem a kérdést, hogy miért történik az, miért van az, hogy a trojka nem ismeri el vagy amikor a növekedésről van szó, akkor mindig helytelenek az előrejelzései. És amikor rosszak a helyet, ez előrejelzések, akkor azt mondja, hogy ez a végrehajtók hibája. De Görögország végrehajtotta az intézkedéseket, és minél inkább végrehajtja, minél inkább beveszi a gyógyszert, annyira annál rosszabb helyzetbe kerül. Hogyan fogjuk, fogják az ő termelékenységüket, az ő versenyképességüket javítani? Hogyan lehet növekedést exportra, növe, exportra alapozott növekedési előrejelzést tenni. Hogyha ez történik, a tolrojkának nagyon komoly feles, felelőssége van az Európai Unió képviselőjeként. Köszönöm, hogy az elnök. EPP Ekon Radi Kratza kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Nyilvánvaló, hogy nagyon értekes ez az eszmecsere, de azért hagyd mondjak el néhány dolgot. A második programban, Görögországban, ezt említette Thomson úr is, először történik meg az, hogy a fiskális reformokat nem kíséri az adók emelése, hiszen már kimerítettük a lehetőségeket. Ugyanakkor azonban a fiskális program Görögországban a kezdetektől fogva reformokat szerint volna megvalósítani a kölcsönök, a hitelek segítségével. Akkor nekem itt van egy problémám. Akkor mi az önkritikai jellemzést elvégeztük? Hol van az, ahol eltértünk a fiskális programtól, a fiskális reformoktól? Hol történt ez meg? A reformokból nem volt elég? nem volt elég fejlesztő intézkedés, nem voltak jók az előjelzések, nem vontuk le a következtetéseket. Elnök asszony, most, hogy új intézkedések lesznek, és csökkentjük a hiteleket, ön hogyan akarja megvédeni a beruházásokat, hogy valóban Görögország termelékeny lehessen? Elnök Kérem, ne veszítsék el a fegyelmezettségüket a végén. Még sokan szeretnének felszólalni, és két extra felszólalat fogok még szólítani, mert annyira sok görög kért szót. Ani Podimata a következő. One minute. Egy percben. Sharon. Köszönöm szépen, Sharon. Még rövidebb leszek. A kérdés mindenki számára az, hogy mi a jövőkép ennek a második programnak? Nagyon nagy áldozatot követel az emberektől. Az a kulcs, hogy eredményesek legyenek az intézkedések. És az is, hogy társadalmi igazságosságot valósítsunk meg, mert ez a kettő az előfeltétele annak, hogy legyen egy társadalmi tulajdonérzet az embereknek, és mindenki ezt mondta el. Most hagyjuk azt, hogy ki a felelős nemzeti szinten, hogy hogy késtek a reformprogramok Görögországban. A kérdés most az, az önök részéről mit tehetnek még a második programban? hogy az eredményességet és a társadalmi igazságosságot erősítsék. Önök mit tehetnek még a hatalmas probléma az adóelkerülés ellen? És hogyan próbálják felszámolni azt a költséget, amit ezek az intézkedések okoznak. Speakers, please. Még hárman kértek szót. Jürgős a Timákákis. Hello, and then Liam Nguyen Gok. So, uh, please be brief. Your go. Thank you. Röviden kérem. Köszönöm, elnök asszony. Thomson úrhoz intézném a kérdésemet. Egy pár nappal ezelőtt a görög újságnak, a Vimának azt mondta, hogy a Trojka hibákat követett el, azt gondolták, hogy a görög közigazgatás elég erős ahhoz, hogy megbirkózon a feladattal, most pedig azt mondják, hogy másképp jártak volna el, nem hagyatkoztak volna a görög közigazgatás kapacitására. Tudhatták volna, hiszen az OECD jelentése rámutatott arra, hogy a görög közigazgatás 95%-a haszna vehetetlen. Mit tehetünk, hol vagyunk most? Megváltozott-e ez az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, és van-e tervük arra vonatkozóan, hogy az IMF, illetve az Európai Bizottság görög szakértőjét a Görögország mentésére, segítségére küldjék. Minél hamarabb köszönöm. Emma? Köszönöm szépen, elnök asszony. Írország és programország, és ott elfogadjuk, hogy a fiskális konszolidáció és kiigazítás szükséges, rá kell mutatni arra, hogy a fenntarthatatlan fiskális politika a válság eredménye, nem pedig annak az oka. Az adóság arányú, GDP arányú adóság 25% volt Írországban, növekedési, beruházási stratégiára van szükség. Ezzel kapcsolatban három kérdésem van. Először is a Trojka elmondaná, milyen konkrét intézkedésekkel akarják a fiatalsági munkanélküliséggel fölvenni a harcot. Vannak-e új intézkedések, új pénzforrások, vagy a régiek átformázásáról van szó? Február 15-én megszavaztunk egy jelentést, miszerint az ilót is be kellene venni ebbe a folyamatba. A trojka erről hogyan gondolkodik? Harmadik kérdésem, milyen intézkedéseket akar a trojka megvalósítani a demokratikus elszámoltathatóság érdekében? Programországként tudjuk, hogy mit jelent a szuverenitás elvesztése, és a trojka hozzáállása az euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet, ezt látjuk a programországokban. Arra kérem a trojkát, hogy figyeljen oda a programországokhoz való hozzáállására. Köszönöm, Liam. Merci, Sharon. Köszönöm, Sharon. A kiigazítási, strukturális kiigazítási politika, amit javasoltak, csak három feltétellel működik, hogyha az árak csökkenésével jár a fizetések csökkenése, és hogyha érzéke, és hogyha a profitok emellett növekednek, és hogyha a külső igényeknek megfelel meg az export növekedés. Ahogy Göbbels, úr, úrral egyetértek. Aztán a beruházás nem tartja tiszteletben azt, hogy a profit faktort is figyelembe vegyük, ahogy azt az elején mondtam, az export pedig még mindig Európába irányul, az eurozónába, ahol amúgy is már negatív hatások vannak. A kérdésem a következő, uraim, sikerült-e meghatározniuk azt, hogy milyen hipotézisre is alapulnak az önök ajánlásai. Köszönöm, hogy az elnök asszony még mindig van három perce a biztosnak, és aztán az IMF-nek. Olli, három perc áll rendelkezésedre. Uh, very important uh, questions. First, uh, as regards... Megpróbálom tehát. A fiatalok munkanélkülisége, és mit tesz az EU Görögországgal ez ellen. Ez a korábbi körben is felmerült ez a kérdés, de akkor sajnos nem volt lehetőségemre, hogy válaszoljak rendkívül fontos, az Európai Bizottság munkájának az egyik legfontosabb része Görögországgal egyetértésben, illetve a trojkabeli partnereinkkel együtt, hogy Görögország azonnali lépéseket tegyen, hogy támogassa a fiatalokat, különösen az első munkatapasztalatok megszerzésében támogassa a rövidtávú munkahelyteremtést a magánszektorban, más közösségekben, szociál, helyi közösségekben, szociális vállalkozásoknál a gyakornoki programokat terjesszék ki a diákok számára és a frissen végzettek számára. A készségek fejlesztését vagy új készségek szerzését is például a vállalkozókedv vagy a szociális vállalkozókedv növelése érdekében. Remélhetőleg a fiatalok munkanélküliségét az Európai Szociális Alapért felelős Andor biztossal együttműködésben fel tudjuk használni annak érdekében, hogy támogassuk számos különböző intézkedéssel ezeket a fiatalokat, például abban, hogy új öm, vállalkozásokat indíthassanak, új készségeket szerezzenek, amelyel az alkalmazhatóságuk nő, oktatásuk és a munkahely jobban összeférhető, illetve egymásnak jobban megfelelő legyen. Görögországgal együttműködünk abban, hogy csökkentsük a nagyon magas fiatalok körében meg jelentkező munkanélküliséget, hiszen rendkívül aggasztónak tartjuk mi is ezt a problémát. Popakis úr egy másik kérdést tett fel a szociális platforma, a szociális párbeszéddel kapcsolatban. Ami a Görögország számára létrehozandó szociális platformot jelenti, ahol az alkalmazottak, alkalmazók szervezete, illetve a szakszervezetek is részt vesznek, nincs ki a fogásom ez ellen, hogy egy szociális párbeszéd, egy ilyen jellegű szociális párbeszéd létrejöjjön különösen a görög szociális partnerek bevonásával, és miért ne vonjuk be akár EU szintű szociális partneri szervezeteinket is. A programok végrehajtása, illetve ez nem sérthet alapvető szociális jogokat és Európai Uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság a szerződések körre is nagyon komolyan veszi a felelősségét. Rá szeretnék mutatni, hogy a görög kormány, amely felelős a programért, szintén tiszteletben kell, hogy tartsa a görög alkotmányt. Bármilyen politika, amelyben megállapodunk a görög kormányjal és amelyet a görög parlament elfogad, tiszteletben kell, hogy tartsa ezt, és ez biztosítja, hogy a program kompatibilis a görög közigazgatással. Ferére asszony a gazdasági előrejelzésekről tett fel kérdést, Ezeket bizonyos feltételezésekre alapozzuk, makrogazdasági előrejelzésekre, külső körülményekre, valamint a politikai fellépésekre az adóügyi konszolidáció és a struktúrális reformok esetében is. Kiderült, hogy 2010-ben és 2011-ben a legtöbb feltételezés rosszabb volt, vagy feltételezésnél rosszabb volt a valós helyzet ellentétben a portugál és ír helyzettel, ahol a legtöbb feltételezés igaznak bizonyult. A rosszabb, gyengébb külső környezet ellenére szeretném hangsúlyozni, hogy fontos, hogy a gyenge adminisztratív kapacitás problémáját kezeljük, mert így a program végrehajtásának a megerősítése megvalósulhat, a politikai egységnek is nagyon fontos szerepe van, hogy az ország támogassa ezeket a reformokat. Aztán az adóreform fontossága, amelyet többen is hangsúlyoztak, valóban alapvető fontosságú, hogy a görög kormányjal együtt, a görög politikai erőkkel és a parlamenttel együtt megerősítsük a munkánkat az adóreformmal kapcsolatban, illetve az adóelkerülés elleni küzdelemben. Nem csak az adóbevételekről van szó, bár ez nagyon fontos, már önmagában is, hogy a fiskális célokat elérhessük, de a szociális igazságosság kérdése és a program elfogadhatósága is tét. Rendkívül fontos, hogy együtt tudjuk javítani Görögország kapacitását abban, hogy az adóelkerülés ellen küzdjön, hogy megreformálja az adórendszerét, hogy hatékony és fair legyen. Így a görög állampolgárok is láthatják majd azt, hogy az adóztatás igazságos és méltányos módon valósul meg. Az adó reformok fő feladata a Task Force által irányítva. A Task Force irányítja, de az IMF és az Európai Unió is támogatja ezt a munkát. Nagyjából ennyit akartam elmondani, de szeretném még hozzátenni, hogy engem nagyon bátorít az, hogy milyen együttérzést és elkötelezettséget tapasztalak széles körben. Remélem, hogy ez konkrét támogatásba fog fordulni, konkrét, konkrét segítségnyújtásba, mely révén ebben az óriási feladatban, ebben az óriási kihívásban segíteni tudjuk a görögöket a növekedés és a munkahelyteremtés elérése nagyon mély reformot fog igényelni a görög közigazgatástól, a görög gazdaságtól és a görög társadalomtól. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is az állami szektorral kezdeném. Nem igaz az, hogy a program elsősorban a bevételre összpontosította. Amikor a program elindult, akkor ez nagyon nehéz és fájdalmas csökkentéseket eszközölt a fizetésekben, illetve a nyugdíjakban, illetve ezen kívül is a kiadási oldalon súlyos megszorításokat irányozott elő. Igaz azonban az, hogy 2011 során elértük annak a határát, hogy mit, mennyire lehet emelni az adókat. Természetesen a probléma az, hogy eljutottunk oda, hogy már nincsenek könnyű kiadási intézkedések, olyanok, amelyek fenntarthatóak, szociálisan méltányosak, igazságosak. Mély strukturális reformokra van szükség, ez pedig időt követel, időre van szükség a végrehajtásukhoz. Tehát fontos felismerni, hogy megvannak a határaink. Fontos azt is felismerni, hogy a trojka az általános deficit, illetve finanszírozási lehetőségekről beszél, viszont a görög hatóságoknak kell dönteniük, hogy a kiadás és bevételi oldalon akarnak elépni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évben a kiadási oldalon a strukturális reformok nem valósultak meg teljesen, és könnyebb volt konszenzust elérni a bevételi oldalon hogyha a görög hatóságokkal beszélünk, akkor hely, el, fel kell ismernünk, hogy az adóemelés területén eljutottunk a végletekig. Az új programban azt látjuk, hogy a kiadási oldalon kell megvalósítani a konszolidációt, ez pedig időt vesz igénybe, mert nehéz strukturális reformokat követel. Rosszul idéztek. Nem mondtam azt, hogy Görögországnak nincs adminisztratív kapacitás, azt mondtam, hogy ez korlátozott mértékű, de ugye ez csak idővel derül ki egyértelműen, most már ezt megtanultuk, mit teszünk, nagyon sok technikai támogatást nyújtunk az adminisztratív kapacitás föllendítésére. Az év 2011-es év végén több mint 30 AMF misszió volt, amely az adóadminisztrációt segítette Görögországban, Természetesen ez nem térül meg olyan gyorsan, mint ahogy azt reméltük, de ez nem jelenti azt, hogy reménytelen. Továbbra is technikai segítséget nyújtunk, és meggyőződésünk, hogy a görög adminisztratív kapacitás javulni fog. Ami az adóadminisztrációt illeti, egyetértek Olival, a szociális fenntarthatóságnak ez a kulcsa, így lehet a programok mellé állítani az embereket. Nézvén a számokat, és ezt már elmondtam, nem látom azt, hogy Görögország hogy tudja fenntartani a szociális jóléti rendszerét, amit elvárnánk egy európai országtól, mind a mellett, hogy a közfinanszírozást kontrollálja, anélkül, hogy az adó elkerülés problémájával megbirkózna. Hogyha ezt a problémát nem oldja meg, akkor továbbra is a szociális transferek területén kell csökkentéseket eszközölnie, ez pedig politikai és szociális szempontból elfogadhatatlan. Görögországnak javítania kell a adóztatási politikáját, illetve meg kell, fel kell venni a harcot az adóelkerüléssel. Oliver karöltve. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos vita volt itt a mai napon, és minden kérdés nehéz problémákra világított rá. Elmondhatom, hogy a trojkán belül nagyon nagyon-nagyon sok az eszmecsere, hogy hogyan lehet ezt megfelelő irányba terelni, hogyan lehet a fejlődő körülményekre reagálni. Az ilyen párbeszédek rendkívül fontosak és hasznosak. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy figyelembe vették azt, hogy ez a párbeszéd rendkívül fontos. Mi konkrétan annak tekintjük. Ez talán egy első alkalom volt, de nem szabad, hogy az utolsó alkalom legyen. Nem lehet az utolsó, hiszen nyilván az összes kérdésben a gazdasági kiigazításról nincs semmilyen esély, hogy bármilyen hatóság sikerrel járjon bármilyen is a legitimitása, hogyha nem átlátható a működése, hogyha demokratikus vitát nem folytat, és hogyha nem lehet ellenőrizni. Az Európai Unió ezzel foglalkozik most és ma is. Három konklúziót szeretnék levonni. Az első az, hogy kétség nélkül az értékeléseket kontrasztosnak láttuk, különbözőek a származásunktól függően is az a nézőpontjaink. De emlékszem egy olyan időre is, amikor a bizottság még a Memorandum of Understanding-et sem akarta nyit, nyilvánosságra hozni, amelybe tagállamok, amelyre tagállamokra vonatkozott. Változnak az idők. De van egy nagy kihívás, először is egy nagy demokratikus feladat. Rasmussen úr azt mondta, hogy az egyik elengedhetetlen feltétele a sikernek, e program sikerének az, hogy a politikai öm, osztály egy ilyen program mögé fel tudjon sorakozni. Nem lehetünk hanyagok ezekkel a programokkal kapcsolatban. Végre kell őket hajtani, hogyha a szociális partnerek, az állampolgárok Görögországban maguk nincsenek meggyőződve teljes mértékben arról, hogy igazságos és jogos egy ilyen kigazítási program, akkor nem lesz siker. És akkor kudarcot fog vallani. Az első kérdés tehát a demokrácia, a legitimitás, az átláthatóság kérdése a, a kiigazítási programokkal kapcsolatban, és pont ez a gyakorlat, amit itt ma végrehajtottunk, ez ebbe az irányba szeretne elmozdulni legközelebb. Egy hasonló megbeszélést, eszmecserét a program végrehajtása előtt kellene megtartani, hogy azok, akik most is az asztal körül összeültek, előre tudjanak beszélgetni erről. Még egy konklúzió, ami számomra rendkívül fontos, az, hogy amikor megnézzük, hogy a trojkának milyen a megközelítése, azt látjuk, hogy alapjába véve ez egy középpontból a periféria felé mutató megközelítés. Hogyan lehet kezelni a görög kérdést, anélkül, hogy felvetnénk egy sor olyan kérdést, ami itt áll előttünk. Például, mióta az Európai Bizottság elvégezte a tíz éves értékelést az európai eurozóna működéséről, azt mondta, hogy 2008 májusában az eurozóna működésének az alfája és omagája az, hogy hol vannak a belső egyenlőtlenségek. Tudom, hogy az önök mandátum, az önök missziója az, hogy belső információkkal rendelkezzenek a görög helyzetről. De ugyanakkor valamilyen csőben vagyunk, ez a benyomásom, ahol csak a görög kérdésre összpontosítanak, csak azt nézik, és azt nem vizsgálják meg kívülről, hogy hogyan lehetne valóban megoldani ezt a kérdést. Minden külső megfigyelő, aki nem az önök szemüvegén keresztül nézi a dolgot, teljesen más lát. Jean-Paul Gauzès mindig azt mondja, hogy görög válság nem az eurozóna válsága. De hogyha az eurozóna tökéletesen működött volna, akkor nem lett volna görög válság. És ez a interferenciák dimenziója közös felelősséget ró ránk, szolidárisnak kell lennünk, hiszen osztozunk egymás sorsában. EU gazdasági és monetáris unióban vagyunk. Görögország a válságnak csak az egyik megnyilvánulása abszurd, hogyha nem tekintünk el távolabbra is a görög válságra. És az utolsó megjegyzésem a foglalkoztatási szakbizottság részéről. rend biztos úr, ön a végén azt mondta, a fairness kifejezést használta, a méltányosságot, de önök közül igazából a társadalmi igazságosságról senki nem beszélt. Én ezért mindannyiuknak hoztam egy ajándékot, ez Wilkinson könyve, aki azt mondja, hogy az ágyelő társadalom miért mindig jobb? A szó társadalmi igazságosság miatt. A szociális ügyek szempontjából nem osztja az agályánkat az Európai Bizottság. Az a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet felhívta a figyelmet, ön, neki ki a problémákra, ő nekik is részt kéne venni az önök munkájában. A Unit Labor Cost, a kiigazítás rendkívül fontos mutatója kell, hogy legyen, nem csak az utolsó szabad, hogy legyen a sorban. Még sokat tudnék beszélni erről, de először is szeretném megköszönni a két szakbizottság nevében mindannyiuknak, az Európai Parlament nevében, mondhatom így azt hiszem, hogy vállalták, hogy eljönnek hozzánk, remélem még találkozunk más értékelő megbeszélésekre is, hiszen nem maradhatunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma részt vettek ebben a vitában.